Bueno, vamos a empezar, que se nos echa el tiempo. Folytassuk a munkánkat, hiszen szólít az idő. A külügyi szolgálat és a bizottság idén januárjában egy jelentést adtak ki az európai stratégia, közép-ázsiai stratégia alkalmazásáról. Meg szeretnénk köszönni a tanács elnökségének, hogy eljöttek, és kíváncsiak a mi véleményünkre, mielőtt a tanácsi következtetések szövegét elfogadnák. Egy saját kezdeményezésű jelentést készítettünk Közép-Ázsia térségéről a következő hetekben. Az Emberi Jogi Szakbizottság tart még egy meghallgatást a régióban lévő emberi jogi helyzetről, és ez kiegészíti majd a mi vitánkat. Doljuk Lágnak, a külügyi szolgálat munkatársainak adom meg a szót, utána pedig a lett soros elnökség képviseletében adom meg eh, a szót eh, az itt eljövő kollégának, de először Klák kollega kapja meg a szót, utána a tanács 10-10 percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Rövidre foghatom, rövidebben beszélek, mint 10 perc, biztosíthatom önöket, hiszen biztos vagyok benne, hogy Burján úr hiszen biztos vagyok benne, hogy Burján úr már mindent elmondott, ami fontos. Elnézést szeretnék kérni a parlamenti képviselőktől, hogy Gunnar Régand a Kelet-Európáért és Közép-Ázsiáért felelős igazgató nincs itt személyesen, de Grúziában van éppen. Ezért engem bízott meg, hogy jöjjek el és képviseljem őt. Nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy itt ma meghallgatnak az EU közép-ázsiai stratégia véglegesítésének folyamata keretében. A stratégiát 2007-ben fogadták el, ez egy átfogó szakpolitikai dokumentum, és az elmúlt években megújítottuk bár, mi több, több tanácsi következtetést is elfogadtunk, de úgy gondoljuk, hogy a stratégia 2007-ben elfogadott alapelemei továbbra is érvényesek. De valóban az idő halad, változnak a feltételek, ezért az újonnan elfogadandó tanácsi következtetéseknek ezen változásokat kell majd tükrözniük, megjeleníteniük. Az a legfontosabb szempont, amelyel ma szembe kell, hogy nézzünk, a megváltozott geopolitikai kontextus, az ukrán krízis, illetve az orosz integros, integrációra törő menetrend az Eurázsiai Unióval kihat a közép-ázsiai államok helyzetére, mi több ez jelenti a legnagyobb kihívás számukra. Ezen felül a több, a minden közép-ázsiai ország más-más módon, de multilaterális politikát folytat, és igényük van arra, hogy együttműködjenek, kooperáljanak az EU-val. Ez egy olyan lehetőség, amelyet meg kell ragadnunk. Egy sor hozzászólást kaptunk az áttekintés végrehajtásához a közép partnerektől, a civil társadalmi szervezetektől, és persze az agytröztöktől és az egyetemi kutatóktól is Kazaksztán és Üzbegisztán átfogó dokumentumot juttatott el hozzánk, amely megmondja, hogy ők hogyan látják a közép stratégiát. A külügyi szolgálat és a tanács jelenleg a következtetések szövegén dolgozik. Az így létrejövő dokumentum mint mondottam, nem biztos, hogy a 2007-es stratégia teljes átalakítását jelenti, de egy átfogó politikai áttekintésnek tekinthető. Úgy gondoljuk, hogy az EU realista, de specifikus szerepet játszhat a régióban. Referencia lehet, és a jogállamiság, a kormányzás és az emberi jog tekintetében partner is referencia lehet. Hosszú távú partnerek vagyunk, és pozitívan fogadják a fellépésünket a térségben. Átlátható az együttműködési menetrendünk a régióval. Példaként felhozhatom, hogy múlt héten találkozott tartottunk, a Tadzsik iszlám párt vezetőjével. Ez a párt kimaradt a Tadzsik parlamentből a legutolsó parlamenti választások során, nem sikerült bejutnia, így pontosabb, és a párt vezetője ki nyilvánította, hogy ez nem volt egy demokratikus választás. Az EU egyetért egyébként ezzel a helyzet itt megítéléssel, de ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az EU egy sajátos hitellel rendelkezik Tajikisztánban. Más szereplők, Oroszország, Kína vagy az USA nem rendelkeznek e hitelességgel, hiszen nem úgy tekintenek ránk, mint hogyha valamilyen specifikus programot akarnánk végrehajtani, mint hogyha valamit el akarnánk érni náluk, hanem tényleg azért vagyunk jelen, hogy támogassuk ezeket az országokat, ezt ők is így látják. Az a fontos tehát, hogy áttekintsük, hogy mit tehet az EU a régióban, illetve hogy mit érdemes bilaterális együttműködésben szabályozni. Az EU-nak figyelembe kell vennie, hogy egyre nőnek a különbségek az öt ország között, valamint a, a becsvágyuk is más-más az EU-val való együttműködés tekintetében. Létezik az elmélyített partneri és együttműködés, együttműködés Kazahsztánnal. Ez, egy, ez az együttműködésnek egy olyan szintje, amelyet más közép-ázsiai országokkal még nem sikerült elérnünk. Ez érthető. Vannak országok, amelyek szorosabbra akarják fonni kapcsolataikat velünk, mint a többi ország, és nem a one size fits all politikáját kell követnünk, hanem differenciáltan kell az egyes országokra szabnunk a politikai válaszainkat. Az EU regionális kezdeményezéseit és együttműködési platformjait is folytatni kell. De több rugalmasságot kell biztosítani egy igénye által meghatározott alapom. Az USA, az USA-t már említettük, a, illetve a költségvetésről szó volt, a globális borítékot 56%-kal növeltük a közép-ázsiával való együttműködés költségvetését a 2014-2020-as időszakra a jó és hatékony program végrehajtás természetesen alapvető jelentőséggel bír, csak így tudjuk sikeresíteni a politikánkat. Egyre nagyobb szerepet játszik a stabilitás és a biztonság területén való együttműködés, valamint a természeti erőforrások területén való együttműködés is. Ahogyan elhangzott már, a főképviselőtől. Egy-két ország nagyon súlyos helyzetben van a gazdasági helyzetben, illetve sok migráns tér vissza Oroszországból, és ezt nyomon kell követnünk ezt a helyzetet. De ahogyan korábban hallottuk, az EU láthatósága valóban kérdéses. Egyrészt az EU a legnagyobb donor, sőt bizonyos esetekben a legnagyobb kereskedelmi partner is Kínát, vagy Oroszországot, vagy más országokat is megelőzve, mégsem vagyunk eléggé láthatóak, és nem kapunk elég elismerést azon erőfeszítésekért, amelyeket teszünk, és úgy gondolom, hogy nem csak ebben a régióban, hanem a világ más régióban is ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. Az USA nagyon látható és nagyon prezens. Azaz a főképviselő kinevezése és jelenléte a térségben biztos segíteni fog láthatóságunk megnövelésében. Az európai intézmények is persze együtt kell, hogy működjenek a tagállamokkal és persze a többi nemzetközi szervezettel. Ahogy az EUSR, tehát a főképviselő hangsúlyozta, nagyon fontos az Európa Tanácssal, az ENSZ-szel, az ebesz szel a Világbankkal, valamint a térség országainak szomszédjaival, Kínával, az USA-val, Oroszországgal, Törökországgal is együttműködnünk, sőt a jövőben Iránnal és Afganisztáni. Irán és Afganisztán is fontos szerepet juthat ezen együttműködésben. Nem szabad megfeledkeznünk róluk, és megfelelő koordinációt kell biztosítani annak érdekében, hogy a közép-ázsiai stratégia legnagyobb haszonjon. Köszönöm szépen, Klár úr, és most megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen az AFET szakbizottság tagjainak is a fogadtatást. Kedves parlamenti képviselők, önök már meghallgatták Búrján urat, úgyhogy én most inkább Lettország álláspontjára fogok koncentrálni, és arra, hogy hogyan látom a közép-ázsiai helyzetet. Először is szeretném elmondani, hogy milyen nagyra értékelem a bizottságnak ezt a mostani kezdeményezését, főként a régióbeli partnerség szempontjából. Ugyanakkor ez egy stratégiai fontosságú a régió az Európai Unió számára, a stabilitás, a külpolitika, az üzleti, kereskedelmi érdekek, energiaegyüttműködés, illetve általában az emberek és a társadalmak közötti kapcsolatok kulturális csereprogramok előmozítása szempontjából. Éppen ezért a közép-ázsiai régió odafigyelést érdemel. Közép-ázsiát prioritásként ítéli meg a lett elnökség, már csak azért is, mert Lettország a múltban szoros kapcsolatot ápolt ezekkel az országokkal, és bilaterális szinten is ez folytatódott később. Ez talán hozzájárulhat egy olyan terv kialakításához, amely az egész Európai Unió számára gyümölcsöző. A soros elnökség elején itt Brüsszelben szerveztünk egy EU közép együttműködési konferenciát, amelyben kimondtuk, hogy szeretnénk tovább mélyíteni a gyakorlati együttműködést Közép-Ázsiával, és az EU közép kapcsolatok jövőjéről tovább szeretnénk folytatni a vitát. Most már az utolsó fázisban vagyunk a soros elnökség tekintetében, tehát most le kell vonni a következtetéseket, hogy mit sikerült elérnünk. Nézzük most meg a biztonsági kérdéseket. Közép-Európának stratégiai fontosságú a szerepe a régióban, hiszen Afganisztán miatt van ez így, szeretnénk javítani az Európai Unióval való együttműködést a határőrizés szempontjából az ember és kereskedelem visszaszorítása érdekében. Éppen ezért az Európai Unió tagállamait szeretnénk a következő három évre egy határellenőrzésű program megvalósításába bevonni. Ezzel ugyanis a, közép-európa, a közép-ázsiai országokat arra fogjuk sarkalni, hogy jobban tudják ellenőrizni saját határaikat, és vámügynökségeik EU-s együttműködését is támogatjuk. Brüsszeli szemináriumokat szervezünk, amelyen részt vennek a térségből érkező szakértők az Európai Unió és Közép-Ázsia biztonsági szempontból mm, együtt kell, hogy működjön. Fel kell ismernünk, mennyire fontosan, fel, mennyire fontos a környezetvédelem, a környezetvédelem, tehát a környezetbarát technológiák kialakítása, a zöld forradalom vívmányainak megerősítése, együttműködés az EU és a közép-ázsiai országok között, a zöld növekedés támogatása érdekében. Ahogyan önök is tudják, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés prioritások nagyon sok közép-ázsiai ország szem ágendáján az Európai Uniós együttműködés szempontjából. Ezek fontos bevételi forrást jelentenek az ott élő emberek számára, és éppen ezért Lettország szeretne részt venni a mezőgazdasági szakértői hálózat régióba vagy a térségbe való küldésén keresztül. Korrupcióellenes intézkedések egy másik fontos terület. Itt megint csak szemináriumokat fogunk együttműködni a közép-ázsiai EU jogállamiság platform keretein belül. Mindez a közép-ázsiai államok közigazgatási jogának megerősítése érdekében a szakemberek cseréjén keresztül megvalósítva mindezt, és az Európai Bizottság égisze alatt. Most pedig szeretnék rávilágítani arra, hogy az oktatás területén milyen együttműködést tudunk kialakítani. Itt megint csak az Európai Uniós együttműködési programokat említeném a felsőoktatásban, illetve a szakképzésben, a gazdasági fejlesztés erősítése érdekében az Erasmus Plus programra hívnám itt fel a figyelmet, illetve arra a lehetőségre, hogy ezt kiterjesztenénk a közép-ázsiai országokra. És most szeretnénk arról tájékoztatni, hogy a bizottság, illetve a külügyi szolgálat bevonásával szervezünk június 25-én, illetve június 26-án Rigában egy miniszteri szintű találkozót, amely reméljük, hogy az oktatási együttműködés megerősítéséhez vezet majd konkrét tervek lefektetésén keresztül 2015 és 2017 közötti időszakra nézve. A további együttműködés az oktatás területén Mm, szükséges a már meglévő diákcsere programokon keresztül. 925 közép-ázsiai diák érkezett Lettországba ebben az évben. A lett és más finanszírozásnak köszönhetően vannak olyan ösztöndíjas programok, Európai Uniós gazdaság, illetve Európai Uniós jog, illetve gazdasági szakemberek számára, amely egy posztgraduális képzés formájában valósul meg. Közlekedési együttműködés, tranzitok. Ez megint egy olyan terület, ahol Lettország igen nagy potenciált lát az Európai Unió, illetve Közép-Ázsia együttműködése tekintetében. Ezért egy magas szintű konferenciát szerveztünk az ASEM éven belül, áprilisban. Lettország a soros elnökség során szeretne arra is összpontosítani, hogy az Európai Unió és közép kapcsolatait kereskedelmi, üzleti szinten is magasabb szintre emelje. Ez a 170. plenáris ülés az Európai kereskedelmi kamerák 170. plenáris ülésének keretein belül történt meg. A soros elnökség tevékenységeiben megemlíteném a stratégiai projekteket, amelyet mi fontosnak vélünk Közép-Ázsia tekintetében. Nagyon örülünk annak, hogy az utolsó szemeszterben sikerült nagyon sok Európai Uniós tagállamot rábírnunk arra, hogy gondolatokat fogalmazzanak meg az együttműködés érdekében. Európai think tankek működnek együtt közép-ázsiai partnereikkel, és nagyon örülünk annak, hogy az ECOSZOK is egy véleményt írt a közös stratégia felülvizsgálatával kapcsolatban és nagyon remélem azt, hogy a folyamatot tovább fogja erősíteni ennek a szakbizottságnak a véleménye is. És végül a legfontosabb prioritási területek 2007-es közép-európai stratégia szempontjából még mindig mm, teljesen jók, azonban az is világos, hogy gazdasági szempontból sem egyenlőek ezek az országok, és az Európai Unióhoz való a kötődés, kapcsolatok építése szempontjából sem azonosak az érdekek. Konkrét eredményekre van szükség, regionális kezdeményezésekre, különböző platformokon belül. Ezeket folytatni kell, de sokkal rugalmasabb módon. A elnökség nagyon örül annak, hogy egy új képviselőt jelöltek ki Közép-Ázsia területére, és örülünk annak is, hogy ide jöhettünk, és elmondhattuk az AFET előtt véleményeinket. Az EU közép-ázsiai stratégia aláírását követően nagyon fontos lenne az, hogy tovább erősítsük az elkötelezettségünket. Letvia, Lettország tovább fogja folytatni működését ennek biztosítása érdekében szeretnénk azt biztosítani, hogy az összes kezdeményezés, illetve projekt tovább folytatódjon. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Most először Meszeri Csúr fog beszélni. Thank you, Chair. And Köszönöm szépen. For your, uh, very... Köszönöm szépen ezt az igen kimerítő és nagyon optimista hangvételű prezentációt. Nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk nyílik erre a mostani vitára. Lesz egy saját kezdeményezésű jelentés ebben a témában, és ennek én leszek a jelentéstevője. Ez nem egy nagyon fontos prioritást képező régió, de mégiscsak prioritást képez. De ettől függetlenül a többi régiókhoz fűződő viszonyunk viszonylatában kell az e régióhoz fűződő viszonyunkat is megítélnünk. Itt az afganisztáni helyzetre gondolok, amely 7 évvel ezelőtt nagyon komolyan befolyásolta a megközelítésünket, most viszont az Oroszországhoz fűződő kapcsolatunk vet árnyékot erre a témára. Valóban nagyon fontosak a regionális, illetve bilaterális kapcsolataink szempontjából a jogállamiságra, illetve emberi jogokra vonatkozó uh, elvárásaink. Ez egy olyan régió, amelyben igen sok a kihívás ebből a szempontból. Nagyon sok egyébként most uh, vissza is üt. Látványos, hogy egyes területeken egyáltalán nincsen előrelépés. Talán Kazasztán az egyetlen olyan uh, ország, ahol mondjuk valami kis minimális javulás tapasztalható. Fontos az egyensúly megtalálása, az Európai Unió, a regionális és a bilaterális megközelítés között kell egyensúlyt találjon. Nem lehet mindenre regionális szinten megfelelő megoldást találni, de bilaterális szintről is ugyanez mondható el, tehát a legfontosabb az az, hogy megtaláljuk, hogy mikor milyen megközelítést alkalmazzunk. Ennek a jelentésnek ez lesz a legfontosabb tétje, a rugalmasság. Harmadsorban a tagállamoknak nagyobb elkötelezettségre van szüksége, mert ez jelenleg nem jellemző. Valamilyen értelemben nem túlságosan biztató ez, Például én nagyon sajnálatosnak gondolom azt, hogy az elmúlt 8 évben egyetlen egy tagállam sem akart az, az oktatási programban vezető szerepet be mm, tölteni. Örülök annak, hogy Lettország részéről most ezt láthatjuk, és ez nagyon, optim, nagyon nagy optimizmusra ad okot számomra. De egyben a régió, az emberi jogok vagy Oroszország szempontjából is ez egy olyan terület, ahol mégiscsak valamit el tudunk majd érni. És végül, ahogyan Burján úr is elmondta, a DCI a következő 7 évben 1 milliárd euróval többet kap, és ez fontos, nagy növekedés, de ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan költjük el ezt a pénzt. Mert csak azért is, mert Kíni, Kína például 40 milliót ad a régiónak, és ezzel kell majd versenyeznünk. Én úgy gondolom, és ez inkább kérdés, nem is annyira megjegyzés, nem tudom, hogy egyáltalán miért szektoriális megközelítést alkalmazunk, amikor a legfontosabb donorok most már ezt a megközelítést ebben a régióban legalábbis már réges-rég elvetették, hiszen ez nem jó. Tehát ez a közvetlen kifizetéses módszer a korrupció sújtotta országokban igen sok problémát vet fel. Köszönöm szépen, Péter Le úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a lett elnökségnek azért, hogy ennyi figyelmet szentelt Közép-Ázsiának, és feltétlenül egyetétek Meszerics Csúrral, aki elmondta azt, hogy ez, ez egy prioritásunk, és egyetértek Klár úrral, abban is, hogy a jogállamiság ebben az összefüggésben rendkívül fontos. Pels úr az egyéni megközelítésekről beszélt, és megismételném mindazt, amit elmondtam, amikor a szomszédságról beszéltünk. A jó kormányzás az egyik kulcsfontosságú szó kell, hogy legyen. És azt gondolom, hogy egy olyan országban, mint Kirgizisztán, amely um, jelentős demokratikus ambíciókról tett tanúbizonyságot, és nem csak a közelmúltban. Azt gondolom, hogy többet tehetnénk uh, a fejlődés érdekében célzottabb fellépéssel. Bizonyos szempontból azt gondolom, hogy ezt a csatát kezdjük elveszíteni Közép-Ázsiában, és én támogatom a testre szabad megközelítést, nem csak amiatt, hogy ezek az országok nem szeretik azt, hogyha egy kalap alá vesszük őket, és Közép-Ázsia alatt az összes országot egy szinten kezeljük. De mit lehetnénk annak érdekében, hogy jobban támogassuk Kirgizisztánt, és a második kérdésem, önök mit gondolnak Üzbegisztáról, a gyermek munka elterjedéséről? Vajon ez még mindig tényleges probléma? Az a benyomásom, hogy némi előrelépés már történt. Lehet, hogy a véleményeinket is megnézhetjük, hogy mi, mi készült erről az országról, tehát a konkrét előrelépés érdekel. Köszönöm, Mami Kész úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök képviselő, elnökség képviselőjéhez szeretnék egy kérdést intézni. Köszönöm szépen a jelentésüket. Azt gondolom, hogy amikor a lett soros elnökség elindult, akkor a kerti partnerséget és a közép országokat együtt kezeltük. És most pedig öt hónap elteltével, amikor a kereti partnerségi csúcsra találkozóra sor került Erigában, ez egy igen magas szintű találkozó volt, Közép-Ázsiával történő együttműködés pedig egy alacsonyabb szinten valósult meg. Ön lehet, hogy szólhatna néhány szó más kezdeményezésekről is, amelyek eh, nem zárultak eh, sikeresen, hiszen eh, nagyon fontos lenne az eredményeket egymással összevetni. Ami az oktatást, az Erasmus programot illeti, itt egy kicsit jobb a helyzet. Nem fogok túlságosan hosszan beszélni. De minden bizonyal még tehetnének valamit az elnökség utolsó hónapjában, legmagasabb szinten a közép országok esetében Buchner úr. Köszönöm szépen a két nagyon érdekes beszámolót. Önök említették azt, hogy az Európai Unió nem eléggé látható ebben a régióban, éppen ezért két intézkedésre térnék ki. Az első Németországra vonatkozik, közvetlenül a második világháború után, amikor az Amerika házakat decentralizált módon hozták létre nagyon sok településen, és közvetlen kapcsolatot vettek fel a lakossággal. Minőségi szempontból jó információs rendezvényeken, lehetséges-e valami hasonló lépés ezekben az országokban? Második kérdés. Nagyon pozitív tapasztalataink voltak a gyakornokokkal Azerbajdzsánból. Ezen országok küldték ezeket a gyakornokokat, akik kitűnően képzettek, akik figyelik a helyszíni munkát, és ezáltal ez a tüske a kormány szemében, ők tüskék a kormány szemében, amely nem olyan demokratikus. Ez képzelhető ez a parlamenten kívül más intézményekben is, hogy gyakornokok jöjjenek. Köszönöm szépen. Áttérünk a válaszokra. 5 percet adok. Perc úr kap először szót. Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden válaszolni. És hogyha megengedi elnök úr, akkor uh, Klász úr felvetésére is reagálnék, ami az emberi jogi helyzetet illeti. Az elnökség teljes mértékben egyetért azzal, hogy az emberjogi párbeszédet a közép-ázsiai kapcsolattartóinkon keresztül kell irányítani, multilaterális és bilaterális szinten is. A kulcs sikerhez valószínűleg az, hogyha az üzenetet továbbítjuk, függetlenül attól, hogy a kapcsolat eh, milyen szintű, nagyon fontos ezt a kapcsolatot különböző formátumban, különböző szinteken továbbvinni. Ami az oktatást illeti, illetve egyéb ágazati kérdéseket. Köszönöm a dicsérő szavakat, ami bekapcsolódásunkat illetően. a kulcs a együttműködés javításához a közép-ázsiai országokkal, az az ágazati szint. Itt kevésbé a magas szintű nyilatkozatokról van szó, inkább a gyakorlati munkáról, szektorális párbeszédekről. A tagországok gyakorlati segítségnyújtással is tudják az ottani ágazatokban a különböző tevékenységeket segíteni, és azt is reméljük, hogy az oktatás, az oktatási platform sokkal jobban fel fog gyorsulni. Éppen ezért kezdtünk el az elnökség alatt eh, mindezzel foglalkozni. Ami pedig a jó kormányzást illeti, a jó kormányzás kérdését. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a jó kormányzás kulcsfontosságú kérdés, és a jó az az EU is hozzájárulhat a térségben. Ez részben megválaszolja azt a kérdést, hogy hogyan tudunk Kirgizisztánnak segíteni, Kirgizisztánnak segíteni. Kirgisztán nagyon jó példát mutatott abban, hogy hogyan tudják a demokratikus modelleket alkalmazni, reprezentatív demokratikus modelleket. másrészt pedig eh, instabilitás is érzékelhető ezen a területen, éppen ezért nagyon fontos számunkra Kirgizisztánt támogatni, illetve az ottani kormányt. Ami a ketté partnerség, illetve a közép országok eh, kapcsolatát illeti, nekünk rendszeres kerti partnerségi csústálkozóink vannak, és nincsenek azonban rendszeres közép-ázsiai csústálkozók. Ez talán az egyik különbség, azzal azonban nem értek egyet, hogy ez a munka nem valósult meg elég magas szinten. Rigában közlekedési miniszterek találkoztak a közép-ázsiai országok képviseletében, miniszter szintű találkozó volt, június végén pedig az oktatásügyi miniszterek találkoznak majd, tehát itt is magas szintű találkozóra kerül sor, ami pedig a mi megközelítésünket illeti. Nagyon fontos uh, a gyakorlati ágazatokban folytatni a munkát. és ott, ahol ez nem valósítható meg regionális szinten, ott bilaterális párbeszédet kell kezdeményezni. Nagyon fontosak a gyakorlati eredmények. A Zöld Híd Fórum a környezetvédelmi minisztereket hívta Rigába, ez egy további miniszteri szintű találkozóra is sor került. Gondolom ezzel a legtöbb kérdést le is fettem. Egy dolgot szeretnék még mindez hozzáfűzni. Hálásak vagyunk a tagországoknak, az elkezdnek és a bizottságnak a közép-ázsiai áttekintéséért, hiszen az elmúlt évben ez a munka megakadt. Hát nagyon örülünk annak, hogy ez ezért a szemeszter alatt megvalósul. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a másik felszólalónak a szót, mégpedig Klár Ponnak a szót. Öt percben parancsoljon. Megerősíthetem én is, hogy az emberi jogok és a jogállamiság alapvető szempontja kell, hogy legyen mindenfajta az országokhoz fűződő kapcsolatunknak, programunknak. Nagyon fontos a jó kormányzás, a good governance is. Ezt egyébként hangsúlyozunk is azon javaslatainkban, amelyeket a tagállamok elé terjesztettünk és amelyből majd a tanácsi következtetések jönnek létre, a good governance, a jó kormányzás valóban elengedhetetlenül fontos ezen országok fejlődése szempontjából. Nem arról van szó, hogy nekünk fontos ez, hanem számukra fontos, hogyha beruházókat akarnak oda csábítani az országaikba. Hogyha nem tudnak egy kiszámítható és az európai befektetők számára vonzó környezetet teremteni, akkor a befektetők nem mennek hozzájuk sem a beruházók, tehát a good governance, a jó kormányzás ennek egyik alapfeltétele. Ami pedig az oktatási programot illeti, üdvözlendő, hogy a lett elnökség ezt az ügyet zászlájára tűzte, egy miniszteri találkozót is tartott, Lengyelország pedig e együttműk, ezen együttműködés keretében jelentkezett arra, hogy az oktatási platform vezetését vállalja. Ez idáig egyetlen tagállam se vállalta ezt a munkát, tehát ez egy nagyon fontos lépés. Ami pedig a kínaiak által adott 40 milliárdot illeti valóban, Közép-Ázsiában a kínaiak nagyon aktívak egyébként az egész szomszédságokban nagyon aktívak, de nem szabad, hogy teljesen névértéken vegyük mindezt. Egyrészt az EU kül- külföldi támogatása több, mint az itt említett egy milliárd, hiszen a tagállamok által nyújtott támogatást, a bilaterális programokban nyújtott támogatást nem számoljuk ide. Ilyen módon tehát a számításunk nem pontos hiszen csupán azt mutatja ki, hogy mi az Unió közösen milyen támogatást nyújt. Másrészt a kínai összegekben hitelek is benne foglaltatnak. Hogyha mi most beszámítjuk, hogy a különböző nemzetközi pénzintézetek, európai és nemzetközi pénzintézetek mennyi hitelt nyújtanak, akkor mi is más számadatokat kapnánk. De hát ne versengjünk itt. Más-más programokat, más-más célokat követünk. Az Európai Unió más szerepet játszik a térségben, és ezt el is ismerik a térség szereplői országai. Ezért értékelnek bennünket nagyra, mert nem úgy néznek ránk, mint aki valamilyen titkos politikai célból jelenik meg, már pedig a többi szomszédország fellépésében inkább ezt tapasztalják. Kirgizisztánban egy sor sok szintű kihívás előtt állnak. Kirgizisztánban a választásokat a nemzetközi közönség tisztességesnek és szabadnak tartotta, de ugyanakkor a kirgiz parlament most az LMBTI-k ellen jogszabályokat fogad el, az úgynevezett külföldi ügynökök törvényét tárgyalja, az ugye civil szervezetek munkájának megnehezítését szolgálja. Nos, ezek problémák. Nem tekinthetők pozitív fordulatnak, pozitív fejleménynek, és ezért biztosítanunk kell, hogy Kirgizisztán folytassa a megkezdett jó utat, de hát helyettük nem tudjuk elvégezni a munkát, maguk a kirgizik azok, akik kezükbe kell, hogy vegyék sorsukat. Mi csak támogathatjuk őket. A gyermekmunka tekintetében Üzbegisztánban pozitív előrelépésekről számolhatok be a Világbankkal és az ILO-val, az ENSZ munkaügyi szervezetével. Együttműködve sikerült majdnem megszüntetni a gyermekmunkát Üzbegisztánban. Dolgozunk az ILO monitoring csoportjával azon, hogy javítsuk a gyapott betakarítás során a munkakörülményeket. Még egyszer mondom, nem csak mi, hanem a Világbank és más donorok, donátorok is részt vesznek ebben a munkában, de jó eredményekről lehet beszámolni. Ami pedig az Amerika hajzet illeti a különböző országokban, az Amerika házak kérdését illeti az egyes országokban. Nos, Örményországban például hasonló projekt indult útjára, és érdemes volna ezeket valóban a tapasztalatokat levonni. Hiszen nem csak Közép-Ázsiában, hanem máshol is probléma számunkra, hogy nem vagyunk eléggé láthatók. Tehát lehet, hogy egy ilyen Európai Uniós ház növelné a láthatóságunkat, érdemes volna ezen elgondolkodnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a két előadónak, hogy eljöttek hogy rendelkezésünkre álltak, és ezzel pedig lezárjuk az ülésünket. A következő ülésekre június 11-én kerül sor, ez a rendkívüli ülés Strasbourgban, itt szavazni fogunk. Azután Brüsszelben júni 15-16-án és júni 22-23-án találkozunk. Szép estét kívánok viszontlátásra!